kifejezték azt, hogy Stavros számíthat ránk. Az életékes ciprusi hatóságok arról tájékoztattak, hogy Sofokleus úr 2012. szeptember 1-i hatállyal lép Kiriakos Mavron Nikolász úr helyére. Az új kollégát üdvözlöm, és szeretnék arra emlékeztetni,